szeretném folytatni az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét körbeadták. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs, akkor abból indulok ki, hogy jóváhagyottnak tekinthetjük a jegyzőkönyvet.